ebből kilép, és függetlenni függetlenek közül állt. Az SND frakcióból különböző delegációk és szakbizottsági tagok módosi, módosulásáról tájékoztattak, ezt a jegyzőkönyvben fogjuk közzétenni. Amennyiben ezzel kapcsolatban nem lesz semmiféle kifogás, jóvá hagyjuk ezeket. Szerdán az ügyrend alapján a tanács elnökével 34 jogi aktust írtunk alá, a, a hivatalos eljárás